Okay, colleagues, can I bring the meeting to order first of all? Tisztelt kollégák, szeretném, hogyha elkezdenénk az ülésünket. Először is a napirend tervezetet szeretném, hogyha elfogadnánk. Mindenki el tudja ezt fogadni? Köszönöm. Ami pedig a jegyzőkönyvek elfogadását illeti, a szeptember 6-ai és a szeptember 17-18-ai ülés jegyzőkönyvéről van szó. Ezeket is elfogadjuk. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének egyszerűsítése. Pirker úr elő, véleményéről van szó, meg is adom neki a szót. Köszönöm, elnök úr. Megpróbáljuk a technikai problémákat megoldani. Nem hallottam önt jól, de meg fogja érteni ezt a problémát. Azt hiszem ez egy fontos javaslat az érdekeltek, az érintettek érdekében. Itt a másik tagállamban nyilván tartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének egyszerűsítéséről van ugyanis szó. Az illetékes az IMCO szakbizottság, nem tudjuk még, hogy hogyan néz ki a szavazás időterve az IMKO szakbizottságban, de megpróbáltuk kihasználni a lehetőséget, hogy időben leadjuk véleményünket a közlekedési szakbizottság részéről. Néhány pontot kiemeltem ebben a véleményben, amire még rá szeretnék majd térni. Utalni szeretnék arra, hogy november 16-ig lehet leadni a módosítókat, és így módon elég időnk lesz majd a vitára. Először röviden kitérnék arra, hogy melyek a legfontosabb kulcspontjai, célkitűzései ennek a rendeletnek, és aztán a bizottság javaslatainak fontosabb pontjaira térnék ki, és elmondanám, hogy a mi részünkről véleményem szerint melyek a közlekedési területen a véleményünk súlypontjai. Először is, hogyha megnézzük a célokat, akkor itt arról van szó, hogy a gépjárművek szabad mozgását az EU-n belül amelyek már egy tagállamban regisztrálásra kerültek, ezeket lehetővé kell tenni. Ez fontos a használt járművek esetében, amelyeket az adó, egyik tagállamban megvásárolnak, hogyha a tulajdonos áttelepül egy másik tagállamba vagy egy határozott idejű tartózkodás esetében egy másik tagállamban, hiszen vannak olyan nyugdíjasok például, amelyek néhány hónapig egy másik tagállamban élnek, és magukkal akarják vinni oda a gépjárművüket. Éppen ezért szükség van egy egyszerűsített szabályozásra, és ez a fő célkitűzés, mégpedig az adminisztratív terhek csökkentése az autók átvitelét és regisztrálását illetően. A bizottság szerint 1,5 milliárd eurós megtakarítások adat, adódhatnak ebből évente. Ez jelentős egyes tagállamoknál nagyon bonyolult a regisztrálás abban az esetben, amikor az, egy másik tagállamban az autót már regisztrálták. A célnak tehát annak kellene lennie, hogy az egyik tagállamban regisztrált jármű minden tagállamban regisztrálható legyen. Ez az elv érvényes, és ezzel nagy sikert értünk el. A harmadik cél a visszaélések, lopások leküzdése a forgalmi engedélyeket illetően, hát ez nagyon sok bűncselekményre ad lehetőséget, és mi az itteni lehetőségünkkel, különösen az ötös cikket tekintve, amely szerint bizonyos körülmények között megtagadható az regisztrálás egy adott tagállamban, vagy a hatos preambulum bekezdést említhetném. Nos, ott tisztázzuk ezeket a pontokat. A bizottság javaslata foglalkozik az úgynevezett szokásos lakhelyjel is. Ezzel egyértelműen tisztázza a dokumentum, hogy melyik tagállamban egy átvitt gépjármű melyik tagállamban hogyan regisztrálható tehát definiálják, hogy mit kell érteni a szokásos lakóhely alatt. Ez a harmadik cikkben kerül tisztázásra. A bizottság javaslata megpróbál egy egységes határidőt javasolni, amely határidőn belül abban a tagállamban, ahol a szokásos lakóhely található, ez az ismételt újbóli regisztrálás végrehajtható itt ö, eléggé eltérő szabályozások vannak érvényben, és ez bizonyosan vita tárgyát fogja képezni. A legrövidebb idő Dánia volt két héttel, tehát a bejelentéstől számított két hét volt ez a határidő, Belgiumban pedig ez a hat hónap már érvényes, amit mi itt javaslunk, a többi tagállam pedig ö, ezen két érték között valahol közép úton található. Azt hiszem, hogy erről még vitáznunk kell, de mindenképpen észszerű határidőt kell kialakítanunk, amely sem nem túl rövid, sem nem túl hosszú, hogy elkerüljük a visszaéléseket ezzel kapcsolatosan. Ez a javaslat a négyes cégben kerül szabályozásra, aztán van még itt egy súlypont, az elektronikus adatcsere a regisztráló hatóságok között, ez a hetes cikkben kerül szabályozásra. Ez egy fontos pont. Ezen elektronikus adatcsere nélkül a regisztráló hatóságok között ugyanis nem hajtható végre ez az egyszerűsítés, szükség van engedélyezésre, bizonyos hatásköröket le kell adniuk a hatóságoknak, azonban, hogyha az adatvédelmi sztenderdek garantálásra kerülnek, hiszen itt csak a regisztráló hatóságok közötti adatcseréről van szó, akkor én itt ebben semmiféle problémát nem látok, csak előnyöket. Ugyanakkor a kölcsönös elismerésről is szó van a forgalmi engedélyeket és műszaki vizsgákat illetően. Noha különbözőek a rendelkezések az adott a tagállamokban, ami a műszaki alkalmassági vizsgát illeti, itt mindenképpen kölcsönös elismerésre van szükség, és a bizottsági javaslat ezt célozza. A bizottsági javaslatban az átmeneti engedélyezést is szabályozzák, egy másik tagállamban való átvitel esetében, a hatos cikkben itt használt járművekről van szó, amelyeket egy másik tagállamban vásárolnak, és amelyeket aztán át kell vinni egy ö, másik tagállamban. A nyolcadik cikkben szabályozzák a szakmai regisztrálásokat, amelyeket a kereskedők használni tudnak ilyen esetekben. Ez a javaslat rendkívül gyakorlatias jellegű, nincs szükség itt nagyobb kritikára. Azt hiszem, hogy nagyjából a javaslat megfelel az általam említett célkitűzéseknek, amit jó magam tettem javaslataimmal, ott nem annyira korrekcióról van szó, hanem inkább megerősítettem bizonyos pontokat, illetve tisztáztam egyes pontokat, ahol is számomra a tisztázásra szükség volt. A véleményemnek tehát az a célja, hogy először is üdvözöljük és megerősítjük azt, hogy valóban erőfeszítések történtek, illetve történnek az adminisztrációs terhek, költségek csökkentése céljából, tehát ez valóban költségcsökkentést jelent. Tehát itt egy egyszerűsített és kevésbé költséges eljárás célkitűzése elérésre kerül majd. Másodszorban a Brian Simpson jelentéstevőnk volt a jelentéstevő, amikor a polgárok 20 aggájáról, illetve váltak 20 fő aggájáról készítettünk jelentést, és ezen 20 aggály, aggály közül is beépítettem egyeseket az egyes és kettes módosítóba. A harmadik dolog az az, hogy véleményünkben, és erről teljesen meg vagyok győződve, az eljárás egyszerűsítésére kellene helyeznünk a fő hangsúlyt. Ugyanakkor viszont arra is, hogy a közúti közlekedés biztonsága továbbra is garantálva legyen. Azt gondolom, hogy nem észszerű most azt átgondolni, hogy további részletesebb szabályozásokat építsünk be, vagy újabb akadályokat találjunk ki, hiszen különböző szabályozások vannak érvényben a tagállamokban, hanem valóban csak a bizottsági javaslatra kell koncentrálnunk, ami valódi egyszerűsítést jelent hogyha most itt mi 200 módosítót nyújtunk be, akkor ez rengeteg komplikációt jelent, és ettől mindenkit óvnék, az árnyék tevőket és a kollégákat valóban arra kérem, hogy csak arra korlátozódjanak a módosítóikkal, amelyek ami valóban az egyszerűsítést, illetve az érdekeltek a polgárok érdekét szolgálja. Egy további pont az, hogy következetes megközelítést kell követnünk, összhangban kell lennünk a közle- közúti közlekedés biztonságáról szóló csomaggal. Ez logikus is, hiszen az egyszerűsítés nem mehet a biztonság kárára, a jelenleg hatályos szabályokat a közúti közlekedés biztonsága területén valamennyi tagállamban végre kell hajtani. Hogyha elfogadjuk, hogy egy más tagállamban regisztrált gépjármű egy másik tagállamban tagállamba átvihető további felülvizsgálat nélkül, akkor a standardek magas szintű biztonsági standardekkel, hogy legyenek minden tagállamban. Számomra az is fontos, hogy tisztázni kell egy pontot, ez az én ötös módosítomban szerepel, azaz, hogy a jogszerű tulajdonos, a forgalmi engedély jogszerű tulajdonosa jogilag nem kell, hogy a gépjármű tulajdonosával megegyezzen. Ugye itt a licenc autóbérlési helyzetek előfordulhatnak, hiszen gyakran bérelt autókkal utaznak az emberek Európában. A harmadik dolog, az adatvédelmi sztenderdeket be kell tartani, és itt köszönetet kell mondanom az Európai Adatvédelmi Biztosnak, aki konkrét javaslatokkal élt, melyek módosítói indítványaimban is szerepelnek. Az utolsó pont az, hogy összefüggésben a szakmai forgalmi engedélyekkel a tagállami rendelkezések változatlanok maradnak, csak hogyha határokon átnyúló aspektusokról van szó, akkor van szükség rendeletre, illetve szabályozásra. Egyebekben, hogyha szakmai forgalmi engedélyekről van szó, akkor egyes országokban itt kék, más országokban zöld jelzésekről van szó, itt nem kell beavatkoznunk a tagállami rendelkezésekbe. Hogyha rendelkezéseken változtatunk, akkor itt csupán a határokon átnyúló forgalomról van szó. Tehát itt senkinek nem kell félnie attól, hogy a szuverenitásba avatkoznánk ezen ö, jelzéseket illetően. Ez a delegált jogi aktusokban majd megfelelően beépítésre kerül. A fontos vitapontok, ahogyan említettem, ez az időtartammal függ össze, amelyen belül az engedélyezésnek meg kell történni, ez hat hónap, én ezt változatlanul hagytam, ez szerepelt a javaslatban, de erről a témáról persze vitázhatunk, ez teljesen világos, nem tudom, hogy észszerű egyébként erről vitát folytatni, és aztán még egy kérdés a bizottsághoz. Az ötös cikkben arról van szó, hogy a hatóság meg is tagadhatja a regisztrációt, és ott számos pontot ö, sorolnak fel. Ezek utolsó pontja az, hogy akkor lehet megtagadni az engedélyezést, hogyha a felülvizsgálati határidő lejárt. Ez érthető, de kérdés az, hogy milyen következményei vannak ennek. Akkor ebben az esetben az illető személynek újra vissza kellene térnie az eredeti tagállamba, és ott újra ö, engedi- regisztráltatnia kellene az autót. Itt hiányzik egy egyértelmű szabályozás, hogy hogyan lehetne egy ilyen helyzetet szabályozni. Hogyha egy adott országban a tartózkodás megtörténik, és ott a hatóságnak a regisztrációt meg kell ejtenie. Itt a bizottság talán erre a kérdésre választ tud majd adni. Végezetül köszönetet kell mondanom az elnyék jelentéstevőknek. Tartottunk már egy találkozót, ahol egyes pontokat, egyes témákat felvetettem. Kérem, a lehető legrövidebbek legyünk, és csak abba az irányba mozduljunk, ami a közlekedési ágazatot illeti ne ö, építsünk be különféle kívánalmakat ebbe az anyagba, amely a témát csak tovább bonyolítaná. Azt hiszem, hogy a több-kevesebb ebben az összefüggésben köszönetet mondok már előre a jó együttműködésért. Thank you for the S&D. Köszönöm szépen, az SND nevében Pányolni úr kap szól. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Ami a nyilvántartásba vett gépjárművek átvitelének egyszerűsítését illeti, ez valóban megfelel az európai polgárok aggodalmának, amelyet az IMCO jelentése is már kimutatott, és a vállalatok és az európai polgárok aggodalmának is a témájába tartozik a belső piaccal kapcsolatban. Szeretnék valamit megjegyezni. Ami az újra nyilvántartásba vétel problémáját illeti, ez igen csekély, és a közösségi államok közötti nyilvántartásba vétel nem igazán problémás. Az, hogy egy adott gépjárműt nyilvántartásba kell venni, például a motoros gépjárművekkel kapcsolatban harmonizált nyilvántartást kell az 1999 per 37 37-es irányelv értelmében kialakítani. Tehát éppen ezért, tisztelt kollégák, azt gondolom, hogy nem szabad elkapkodni ezt a témát. Nem igazán indokolt, hogy a belső piac kiépítésére hivatkozzunk. Áprilisban a bizottság kiadott egy jelentést, melynek célja, hogy jobb keretbe foglalja az ilyen jellegű gépjárművek forgalmi engedélyezését. És itt is ki lehet mondani, hogy ami a gépjárművek nyilvántartásba vételének kérdését illeti, közvetlenül érinti ez a kérdés az irányelvet, hiszen például a gépjárművek nyilvántartásba vételével kapcsolatos javaslat az ezzel kapcsolatos tagállami eljárásokra is kihat. Például az, hogy a forgalmi engedélyeket így közös alapok alapján végezzék, a mostani kontextusban, gazdasági kontextusban nem igazán indokolt, hiszen a, ezzel kapcsolatos bizalom nincsen meg. Éppen ezért az összes ilyen jellegű szövegek adminisztratív rendelkezésével kapcsolatban javasolnám, hogy a mostani rendelet csak akkor lépjen életbe, amikor a forgalmi engedélye kapcsolatos csomag tárgyalását lezárták, például az 1999 per 37-es rendeletet, amely 99 áprilisában kelt, már módosította a másik rendelet a forgalmi engedélyekkel kapcsolatban, amelyek a gépjárművekre és azok utánfutóira vonatkozik, amely a 2009 per 40 CE számozást kapta. Elnök úr, ezért javaslom ezt a módosítást. Köszönjük, mondja az elnök. Dibáke úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm ezt a nagyon jó véleményt. Nagyon fontosnak tartom, hogy mi közlekedési szakbizottságként közlekedési témákra koncentráljunk. És hát kezdjem azzal, hogy a bizottság valóban jó kiinduló pontot adott nekünk ezzel a javaslattal. Nagyon nagy szükség volt már erre a javaslatra, hiszen a polgáraink is érzik az európai szabályozás hiányát ezen a területen. A bizottság javaslata ezért is szükséges, és a vélemény is nagyon jó. A vélemény elkészítője több olyan pontot érintett, amely a mi figyelmünk középpontjába is bekerült, és nagyon jó, hogyha összekapcsolnánk a műszaki alkalmassági csomaggal, illetve szeret, jó, hogyha három hónapra, három hónapban ta, határozzuk meg a újbóli nyilvántartás kötelezettségét, illetve a két éves határidővel kapcsolatban szeretném, hogyha megbeszélnénk, hogy valóban jónak tartjuk-e. Az adatvédelmi kérdések is liberális frakció lévén nagyon fontosak számunkra, és ezek is jól kerültek kidolgozásra. Fontos, hogy hangsúlyozzuk az administratív egyszerűsítés tényét, hiszen az Európai Parlament nagyon sokszor komplikálja az administratív eljárásokat, a formalitásokat egyszerűsíteni kell, különösen a vállalkozások érdekében. A bizottságnak azt is le kellene ellenőriznie, hogy a nyilvántartási hatóságok valóban megfelelnek a rendeletnek, és hogy az újból, újboni nyilvántartásba vétel működik-e a rendelet alapján és a tagállamokat is, tagállamoknak is ösztönözniük kell a hatóságokat az rendelet szerinti működésre, hogy minél egyszerűbbek legyenek az eljárások. Nagyon nagy érdeklődéssel várom a további együttműködést. Elnök Lichtenberger asszony a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Nagyon örülök mindig, amikor egyszerűsítésről van szó, hiszen Európában a határokon átnyúló tevékenységeket mindenképpen meg kell könnyíteni. Azon ki, az, azonban aggályaim is vannak, hiszen nagyon, nagyon jól le kell ellenőriznünk, hogy a tagállamok hogy fogják ezeket meg, meg, végrehajtani, hiszen sokszor azt látjuk, hogy az egyszerűsítő szándék mellett is olyan különbözőképpen kerülnek végrehajtásra ezek a határozatok, hogy az aztán csak tovább bonyolítja a, kérdést. Második kérdés, Birke kollégámnak köszönöm, hogy még egyszer megemlítette a gépjármű ellenőrzés műszaki vizsga ö, ö, ö, témáját. Tehát mi történik akkor, amikor el, elutasítják a meghosszabbítást, illetve az újabb, újbóli nyilvántartásba vételt? Akkor ott ugye egy probléma merül fel, amivel foglalkoznunk kell. Attól félek azon kívül, hogy a szokásos tartózkodási helyjel is probléma lesz. Itt a jogi bizottságban is már nagyon sokszor ö, találkoztunk ezzel a problémákkal, hogy ha az szokásos tartózkodási hely olasz meghatározását vesszük, akkor mindig probléma van azzal, hogy a többi államra hogy tudjuk ezt ö, átvinni. Aztán a, ö, a műszaki állapottal kapcsolatos vizsgálat is, ez, ez, ennek tekintetében is kell, hogy legyen egy bizalom, hogy azt minden állam kölcsönösen el tudja majd fogadni. Jelenleg ugye még mindig nem bíznak a tagállamok egymásban azt illetően, hogy mindent ellenőrizzen minden tagállam, amit ellenőrizni kell. Azon kívül a bizottságtól választ várnék még arra, hogy balesetek esetén milyen biztosítással kapcsolatos kihatásai lennének ezeknek a rendelkezéseknek, illetve hogy mi történik akkor, illetve hogy milyen, milyen bizonyítékokat és milyen jókat lehet adni a határ, hatóságoknak, hogyha hiányoznak a dokumentumok úgy gondolom, hogy nem mondok el titkot akkor sem, hogyha elmondom, hogy például olyan e, egyetemisták, akik külföldön tanulnak, gyakran nem, nem regisztráltatják az autójukat, és nem fizeti, és, ne, és akkor emiatt nem kapják meg a parkolással kapcsolatos büntetéseket sem. Tehát itt ö, itt is problémák lehetnek a nyilvántartásba vétellel kapcsolatban. Ezért nagyon szükséges lenne, hogy egy fenntartható, világos szabályozás alakuljon ki a adatvédelemmel kapcsolatos oldalával egy, e, egyetértek, elégedett vagyok, úgyhogy köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Mielőtt az ICR-tól Van Dálan úrnak meg, megadnám a szót, szeretnék üdvözölni 15 egyetemi hallgatót, akik a Leideni Egyetem közigazgatási szakáról érkeztek hozzánk. Köszönöm, üdvözlöm Önöket, és most pedig átadom Péternek a szót. Zijn voor Köszönöm realiseren, uitbouwen, dichter bij de mensen. Nos, hogy ö, megvalósítsuk a belső piacot, és megkönnyítsük a polgárok életét. Nos, ö, azt hiszem, hogy az ECR támogatni tudja teljes mértékben a jelentéstevőt. Érdekes a bizottság jelentése, és néhány módosítóra szeretném felhívni a figyelmet, amelyek különböző ö, cikkekre vonatkoznak. Van egy igen zavaró hang, és ez egyre hangosabb az egyik csatornán. Nagyon nehezen tudjuk ezt követni, biztos valami technikai problémáról van szó, szóval a német csatornáról beszélek. És nincsen francia tolmácsolás sem, mondja az elnök. Uh, ha nincsen francia tolmácsolás, akkor én meg is álltam. Pete, én erre nem tudok reagálni, mondja az elnök. Nem tudom, hogy sikerül -e erre megoldást találnunk. Most működik. A német csatornával kapcsolatos probléma megoldódott, a francia... A francia kabin hal minket? Nem, ezt még nem oldottuk meg. One of the booths has captured the French booth, apparently. Can... Az mindenki ellenőrizné, hogy minden nyelvből jól van, jól jön a tolmácsolás. Ez olyan, mint a, mint a Tázdal Fesztivál, minden, mint minden nyelven külön kell hívni a jelentkezőket. Jó, akkor Péter, tessék, kezd el még ezzel a mondivalóan. Péter, ez azért volt, mert túl hangosan beszéltem, elnök? Nem, egy olyan kis tücsök ciripelésféle zaj volt csak. Tessék, Péter. Eh, voorzitter, ik begin even opnieuw. Ehm, zoals ik al zei, dit zijn voor onze fractie echt de cruciale Tehát azt mondtam az imént, hogy eh, rendkívül fontos javaslatról van szó, ezáltal ki lehet bővíteni a belső piacot, a polgárokhoz közelebbét eh, hozhatjuk, és megpróbáljuk az akadályokat leépíteni. Szeretném tehát támogatni a jelentéstevőt és a megközelítését, de szeretnék néhány dolgot kiemelni a bizottság javaslatával kapcsolatban. Azon elemekre utalnék, amelyeket az új rendeletbe szeretne bevenni a jelentéstevő. A hetes módosítóról beszélek konkrétan. A szakmai forgalmi engedélyezésről van szó mi szerint ezek időtartama nem haladhatja meg a három hónapot. Jelenleg nagyon sok gépjárművet adnak el, de kevés használt gépjárművet adnak el. Tehát ez a három hónapos időtartam nem tudom, hogy nem túlságosan rövide. Tehát a kérdésem az lenne, hogy a jelentéstevő át tudná gondolni, hogy nem bonyolítja-e túl a dolgokat itt a hetes módosítóval kapcsolatban. Egyébként viszont tudjuk támogatni a javaslatot. Kok úr, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Pirkar úrnak is. Az én témámat már felvetették. Van egy lehetséges koherencia probléma a műszaki vizsgákra vonatkozó dolgozásával kapcsolatosan. Itt egy újabb vizsgálat válik szükségessé a határokon való átvitel esetében. Én Pirker úrral egyetértek ebben a kérdésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bizottságtól Gróker úr. Üdvözlöm, Roker úr, a közlekedési szakbizottságban általában nagyon kedvesek szoktunk lenni a vendégekhez. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak a szakbizottsági ülésre Üdvözöljük a véleménytervezetet, úgy gondoljuk, hogy nagyon pozitív, és örülünk neki, hogy ilyen pozitív hozzáállással vannak a bizottság javaslatához. Értem, hogy van egy sor módosító, amely szeretné pontosítani, finomítani a rendelkezéseket, azokat precízebbé, világosabbá tenni. Készek vagyunk arra, hogy ezeket megvitassuk és legtöbbjük nem is fog nekünk problémát okozni. Kérdéseket tettek föl nekünk a mai vita során. Az egyik módosító a szakmai forgalmi engedélyekről szólt, illetve ezeknek érvényességi idejéről, amely kettő, illetve három hónap lenne. Mi azt javasoltuk, hogy ezeket delegált aktusokon keresztül határozzuk meg, úgyhogy ez még nincs véglegesen eldöntve. Magában a szövegben még nem szerepel. A másik kérdés pedig, a jelentéstételi időszakra vonatkozó, ami négy évet javasoltunk, a módosító két évet javasol. Mi úgy gondoljuk, hogy ez azért lehet, hogy túlságosan rövid időszak. Úgy gondoljuk, hogy ilyen rövid időszak alatt nem lehetne megbízhatóan elő, elkészíteni egy jelentést. Na most még volt egy biztosításra vonatkozó kérdés ez a javaslat nem kíván a biztosításokkal foglalkozni. Úgyhogy a biztosításokkal kapcsolatban nem tudok most megjegyzést fűzni ehhez a témához itt, ezen az ülésen. Általában véve nagyon örülünk, hogy ezeket a vitáspontokat fölvetették, és reméljük, hogy minden kétséget később el tudunk majd oszlatni a későbbi viták során. Köszönöm szépen. Elnök úr, Pirker úr, szeretne még valamit hozzátenni mindehez? Äh, ich möchte mich nur bei den Kollegen bedanken. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak az észrevételeikért. Bizonyosan elsősorban a bizalom jelent problémát, hogyha meg kell vennünk a közlekedés biztonsági csomagot és az ottani rendelkezéseket, illetve a végrehajtási időt. Ez valószínűleg túl hosszú ideig tartana, éppen ezért azt javasolnám, hogy természetesen erre is gondolunk, amikor kidolgozzuk ezt a javaslatot, ezt is tekintetbe vesszük, de ezek a közlekedés biztonsági rendelkezések, hogyha egész Európában meg lesznek, akkor meg kell venni, amíg végrehajtják őket, azokat majd be kell tartani. Persze lehetnek különböző vélemények azt illetően, hogy túlságosan sokat kell leverni addig, amíg ezeket a szabályokat végrehajtják, illetve felülvizsgálják, hogy valóban minden tagállamban hasonlóan betartják-e azokat. Én inkább arra hajlanék, hogy inkább előlegezzünk meg némi bizalmat, induljunk ki abból, hogy ha ezek a rendelkezések megszületnek, akkor azokat majd valóban végre is hajtják. Most valóban az egyszerűsítést kell az ászlunkra tűzni, hogy a költségeket csökkentsük az érintett polgárok érdekében, anélkül, hogy a biztonságot feladnánk. Természetesen itt különböző vélemények vannak, erről még bizonyosan lesznek viták, várom a módosító javaslatokat, egyebekben pedig köszönetet mondok az egyetértésért, ami itt kialakult a jelentéssel kapcsolatosan. Köszönöm. Mr. Van Dalen, did you want to raise a point of order? Van úr, szeretne a napirendel kapcsolatban valamit hozzáfűzni? Természetesen én nem akarok a bizottság számára terhet jelenteni, különösen nem a MUV főigazgatósággal kapcsolatban, de lenne egy konkrét kérdésem, ami a szakmai forgalmi engedélyek érvényességi idejét illeti a hetes módosító. Ezzel kapcsolatban talán még ki kellene várni néhány dolgot. Erre most tud válaszolni, vagy majd vál- írásban szeretne válaszolni? Válasz a bizottságtól. Én erre röviden már kitértem. A bizottság jelenlegi javaslata azt javasolja, hogy delegált aktusban foglalkozzunk ezzel, és ami ezen engedélyek időtartamát illeti, a szakmai forgalmi engedélyek érvényességének időtartamát, még meg kell vizsgálnunk, hogy melyik lenne a megfelelő időtartam. Elnök, rendben, akkor még gondolkoznak ezen, Péter. Rendben, kollégák, a módosítók benyújtási határideje október 16-a. A szakbizottságban a szavazás november 27-én lesz. Még nem tudjuk, hogy az IMKO-ban mikor fognak erről szavazni, de az első kulcs határidő az október 16-a, ez a módosítók benyújtási határideje. Rendben, köszönöm. Akkor most átérünk a következő napi rendi pontra. A résidő kiosztás szabályairól van szó. Ugyász úr az előadónk. De Simpson. Köszönöm Simpson elnök úr. Köszönetet mondok a kollégáknak és a számos benyújtott módosítóért. Több mint 300 módosítóról van szó, és ez jelzi, hogy milyen nagy érdeklődést mutat valamennyi politikai frakció a repülőtéri résidők iránt. Az idő szűkössége miatt nem tudok minden egyesbe nyújtott módosítóra kitérni, és elnézést kérek ezért a kollégáktól. Azonban a kollégek rendelkezésére állok, hogyha tisztázni akarják ezeket a témákat, akár az árnyék jelentéstevői találkozón, ezért már előre köszönetet mondok, vagy akár két oldalú megbeszélések formájában is történhet ez. Általánosságban tudomásul kell vennünk azt, hogy a benyújtott módosítók a téma érzékeny pontjait érintik, a 80 85%-ra való ö, növelést illetően, a ö, sorozatokat illetően, illetve a díjszabásokat illetően. Azonban általánosságban elmondhatom, hogy a módosítók nem érintik a repülőterek kapacitásainak korlátait, tehát a jelenlegi helyzetet őrzik meg. Nagyobb erőfeszítésre van szükség itt valamennyi érintett szereplő részéről, annak érdekében, hogy egy ambiciózus kompromisszumot tudjunk kialakítani, amely szükséges a repülőterek kapacitásának javításához, és itt figyelni kell a, a légi közlekedés igényeire is. Nos, mindenkit felhívok arra, hogy nagy felelősség érzettől vezérelve a bizottsággal együtt tegyünk erőfeszítéseket annak érdekében, hogy azon igényeknek meg tudjunk felelni, amelyek a közlekedés részéről érkeznek, és még inkább fognak érkezni a jövőben. Támogatom a bizottság javaslatát azt illetően, hogy itt a parlamentben találjunk kompromisszumot, illetve a tanácssal is, a dosszié legfontosabb témáit illetően, tehát a sorozatidők hosszúságát illetően, illetve a slot küszöbértékének emelését illetően. Rögtön elmondanám, hogy az a szándékom, hogy tájékoztassam a kollégákat, akik egy úti tervet nyújtottak be a bizottságban november 6-án lenne ugyanis erről a szavazás, itt két technikai kerekasztalt tartunk ezen héttől kezdődően, és lesz egy árnyék jelentéstevői találkozó Strasbourgban, október 26-án összhangban az egyes kollégák kötelezettségvállalásaival. Nos, a fő témákat illetően először a sorozatok hosszúságára, a slot sorozatok hosszúságára utalnék. Valamennyi politikai frakció módosítókat nyújtott be a uh, slot uh, sorozatok hosszúságát illetően, ennek uh, módosítását kérték, akár a sorozatok 15-ről 10-re való csökkentését kérve, a nyári időszakban, illetve 5-re való csökkentését illetően a téli időszakban, itt a sorozat ki bővítéséről is szó van egy adott repülőtér speciális igényeinek megfelelően. Sok módosító a nyári és téli időszak közötti különbségtételt akarja törölni, azt kérvén, hogy a sorozatok száma 5 legyen, ahogyan ezt a jelenleg rendelet előírja. Ugyanakkor a kollégák egyetértésére talált a konszekutivitás megőrzése a szlotok sorozatait illetően a történelmi jogok alapján a légitársaságok az öt slot sorozatot kell, hogy teljesítsék, különben elveszítik azt. Szerintem szükséges kompromisszumot találni ezen pontokkal kapcsolatosan. Valamennyi frakció egyetért abban, hogy a helyi szabályokhoz kell visszanyúlni a slot monitorozást illetően, Azonban eltérések vannak a sorozatok hosszúságát illetően. Amikor megnézzük a repülőterek hálózatát, akkor elmondhatom, hogy szinte egyetértés uralkodik a Network Airport törlését illetően, hiszen ott nincsenek világosan meghatározva az adatátadások kritériumai, ezeket a feladatokat az Eurocontrol el tudja majd látni, ezen kívül ez csak bonyolultságot és a koordináció további nehezítését jelenteni. Ami a repülőtereken való koordinációt illeti, a bizottság feltételeinek meggyengítéséről van szó egy koordinált repülőtér kijelölését illetően. A néppártbeli és konzervatív kollégák számos módosítót nyújtottak be, például Foster képviselő, Kérik a bizottság szerepének újragondolását, illetve a kezelőjét is, amikor is egy repülőteret koordinált, koordinált repülőtérnek jelölnek ki. Nem hiszem, hogy ezen a területen szükség van kompromisszumra. Ami pedig a koordinátorok átláthatóságát illeti, elmondhatom, hogy a dosszi egyik legfontosabb szempontja ez, hiszen itt arra van szükség, hogy a koordinátor tevékenységét a lehető legnagyobb átláthatóság jellemezze. Ez nagy egyetértésre talált ez a pont valamennyi kolléga részéről. A benyújtott módosítók abba az irányba mutatnak, hogy a koordinátor legyen még függetlenebb, ahogyan jó magam is kívánatosnak tartottam ezt a jelentéstervezetben. Átlátható bejárásra van szükség a koordinátorok kiválasztása során, illetve a tranzakciók során. Ezen adatokat egyébként hozzáférhetővé kell tenni, még pedig egyedi adatok formájában, nem csupán összevont adatok formájában, ahogyan ez a bizottság eredeti javaslatában szerepelt. Üdvözlöm azt a tényt, hogy ezzel kapcsolatosan különböző kolléga Zászáda, Tikau, Marinevics és Riké a módosítóikkal megerősítették a pénzügyi beszámoló szükségességét, amelyet a koordinátornak minden egyes menetrendi időszak végén be kell nyújtania a repülőtereket, illetve légitársaságokat illetően, ugyanis ezeknek teljes mértékben hozzá kell férniük a koordinátor tevékenységhez a lehető legnagyobb átláthatóság jegyében. Az ötödik téma a 80-20-as szabály, a bizottság javaslata, amely abban áll, hogy a slot kihasználást 80%-ról 85%-ra kell növelni. Nos, ez számos kritika tárgya volt szinte valamennyi frakció részéről, amelyek módosítókat nyújtottak be az irányban, hogy a jellegi 80-20-as rendszer tartsuk meg. A benyújtott módosítókból azonban nem világlik ki egy lehetséges alternatív megoldás. Nagyra becsülöm a kollégákat, azonban az erőforrások, illetve a terület nagyobb kihasználása tenne csak le, tenné csak lehetővé a repülőterek kapacitásának növelését. Jó, magam megerősítem a bizottság javaslatát, ugyanis hogyha ezt alkalmazzuk, ez lehetővé tenni a slot idők jobb kihasználását a e, túl nagy forgalommal rendelkező repülőtereken, ami az előrejegyzések e, ösztönzését illeti valamennyi frakció ezen előjegyzések ellen foglalt állást, ez túlságosan teljesnek tűnik a légi társaságok számára. A szocialisták viszont a 244-es módosító formájában Szaszóli úr részéről a szankcionáló rendszer mellett foglaltak állást olyan légitársaságos esetében, amelyek túl későn adják vissza a slot időket. Nos, azt hiszem, hogy itt mindenféleképpen arra kell ösztönöznünk, hogy ne használják ö, ö, rossz módon a slot résidőket, akár ö, szankcionáló rendszer segítségével, amely a 18-as cikkben szerepel. Ahogyan elmondtam, fontosnak tartom, és itt rá is térnék a slot jogi definíciójára, hogy ö, mi, európai parlamenti képviselők teljes mértékben éljünk jogalkotói szerepünkkel, és vezessük be a slot jogi meghatározását, amely hozzájárul a technikai operatív meghatározáshoz, amely az eddigi rendeletekben szerepel. Itt a kollégák nagy része azt szeretné, hogy ne nézzünk szembe az ezzel kapcsolatos nehézségekkel. Én azonban úgy vélem, hogy kompromisszumok révén lehetséges elgondolkodnunk ezen a definíción, annak érdekében, hogy egy olyan megfogalmazáshoz jussunk, amelyel valamennyi kolléga egyet, együtt tud érteni, akik el tudják fogadni ezt a kihívást. Aztán Eva Lichtenberger asszony hozzájárulását emelném ki, aki a 201-es módosító formájában megerősíti annak szükségét, hogy szükség van a szlott meghatározására, az érdekelt jogi szereplők érdekében. Az utolsó pont a szlotok átadása, illetve hátvitele, ami a másodlagos piacot illeti, egyes kollégák, a franciák, Verak Danten úr például a 250-es módosító formájában, ezzel nem foglalt állást, a többségük viszont egyetértett ezzel. A slot csere anyagi kompenzáció ellenében bizonyosan jogszabályok hatája alá kell, hogy tartozzon, amelyek átláthatóak. Itt nagyon sok módosítót kedvezően értékelek, különösen a 262-est Higgins úr részéről, és a 269-est, amelyet Kárló Fidánca, illetve Kancsan urak nyújtottak be, amelyek célja az, hogy a légitársaságokat nak megtiltják, hogy haszon céljából e, átadják a slot időket e, rögtön azután, hogy megkapták ezeket. Aztán itt utalnék a 260-as Sassoli, 270-es Szerakiani és 271-es e, módosítókra, amelyek azt szorgalmazzák, hogy a szlotidők eladásából származó díjak a repülőtéri infrastruktúra javítására legyenek felhasználhatók. Ezen forrásokat független hatóságok kezelhetik, amelyek a 12-2009-es rendeletben kerültek kijelölésre, hogy a további administratív költségeket elkerüljük. Azt hiszem, hogy ezzel a javaslatra egyet tudunk érteni. Végezetül Simpson elnök úr, köszönöm, hogy ennyi időt biztosított számomra. Azt hiszem, hogy minden feltétel adott, hogy jó kompromisszumot tudjunk kialakítani a kollégákkal, akik hozzájárultak ez az első szakaszhoz. Köszönöm szépen, Studias úr. Fidanze úrnak adom át a szót. Köszönöm elnök úr, köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek uh, munkájáért ezzel a dossziéval, ezzel a nehéz dossziéval kapcsolatosan nagyon átfogóan bemutatta a módosítókat és a legfontosabb pontokat. Ezen pontokkal kapcsolatban már lefolytatunk egy vitát, csak röviden felhívnám a figyelmet egyes álláspontokra, amelyek aztán kifejeződnek a néppárti kollégák módosítóiban. Ami a használt fel vagy elveszíted elvet illeti, a frakcióm negatívan foglalt állást, a bizottság módosításával kapcsolatosan. Úgy véljük a 80-20-ról a 85-15-re való áttérés nem oldja meg a helyzetet, hogy a repülőtéri kapacitást növeljük, ami szükségességével egyébként mi valamennyire egyetértünk. Nehéz technikailag ezt alkalmazni, és ez ahhoz vezetne, hogy egyensúlytalanság alakulna ki azon szabályokat illetően, amelyeket jelenleg alkalmaznak Európában, illetve azok között, amelyek a világ többi részén kerülnek alkalmazásra. Tehát itt további erőfeszítésre van szükség, nem csupán a parlament részéről. Egyetértek azzal, hogy legyünk ambiciózusak, de a bizottság részéről is, hogy más módon növeljük a repülőterek kapacitását. Ami a slot, slot sorozatok hosszának növelését illeti, a frakcióm szerint az öt hét, öt hetet kellene megőrizni, és a konszekutivitás kérdését a kompromisszum körébe utalnánk. Egyetértünk azzal, hogy a local rules-ok -ok valorizálásra kerüljenek, mégpedig különleges körülmények között. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatosan egy bizonyos fokú rugalmasságot meg kell őriznünk, és ez adhat választ azon repülőtereknek, ahol nagy a túlzsúfoltság. Ami a koordinátorok finanszírozását illeti, itt különböző politikai frakciók módosítóival egyet értek, melyek célja a nagyobb átláthatóság garantálása a finanszírozást illetően, Világos, hogy a jelenlegi helyzetben nehéz olyan harmadik hatóságot kijelölni, amely képes lenne garantálni a fizetést, a gazdasági támogatást a koordinátor részére, tehát itt a légitársaságon repülőterek, az érdekelt felek kell, hogy hozzájáruljanak kvázi a koordinátorok fizetéséhez, de bizonyosan átláthatóbbá tudjuk majd tenni ezeket a mechanizmusokat annak érdekében, hogy a koordinátor nagyobb függetlensége garantálható legyen. Utalnék itt Ugyász úr egy olyan kritikus véleményre, amelyet ön is megemlített a mi ö, frakciónk részéről a slot reservation fee illetően mi támogatjuk azt, hogy szankcionáljuk a rossz magatartásokat, mégpedig szank pontosabb szankcionáló mechanizmusok révén, amelyek egyben hatékonyabbak is. Úgy véljük, hogy a légitársaságot, légitársaságot egy erőfoglalási adóval sújtani a további magatartásuktól függetlenül hiszen egyesek jól élnek kötelességükkel, jól használják a szlotokat, mások viszont rosszul élnek ezzel. Ez egy további e, súlyos terhet jelentene azon a szemére, amelyek korrektül járnak el. Tehát itt a szankciók erősítésére van szükség, nem pedig az lot reservation fee-re. Ami pedig a Network Airports-ot illeti, számos módosítót nyújtottunk be. Ezen kategória törlésére vonatkozóan a jelentéstevő egy köztes megoldást javasol, egyfajta adatbázis létrehozásával. Azt hiszem, hogy a kompromisszumok révén ezt illetően egyetértésre tudunk majd jutni, ugyanakkor szükségesnek tartjuk, hogy ne bonyolítsuk tovább bürokratikus szempontból a repülőterek életét. Végezetül itt van még a Slot, a résidő jogi meghatározásának kérdése. Érdekes kísérlet az, hogy megpróbáljunk egy definíciót megfogalmazni, amely segíthet abban, hogy valójában ki is a résidő tulajdonosa, hiszen a slot, a résidő jogi szempontból egy anomália, hiszen itt egy olyan itt olyan javak kereskedés, kereskedelméről van szó, amelyek esetében nem világos, hogy ki is a tulajdonosuk ezeknek, tehát ezt az anomáliát meg kell szüntetnünk. A frakcióm egyetért ezzel. A jelentéstevő által javasolt definíció egy megfelelő válasz lehet ebben az irányban. És egy utolsó dolog, elnök úr, ami a slot tradinget illeti, a néppárti kollégáim nagy része annak érdekében dolgozott, hogy átláthatóbbá tegyük a másodlagos piacot. Frakciónkon belül nagyon erős álláspont alakult ki a francia kollégák kivételével, akik a gyökerénél tagadják meg ezen másodlagos piac létrehozásának lehetőségét, zajlanak az eszmecserék a frakción belül. Jó magam úgy vélem, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy létezzen egy másodlagos piac, ugyanakkor ez legyen átlátható és szabályozott, és ez ne jelentse azt, hogy egyfajta spekulatív pénzügyi piac jön létre, amelynek semmi köze nincs ahhoz, hogy a repülőterek nagyobb kapacitását létrehozzuk. Tehát azt hiszem, hogy ezt illetően bizakodó lehetek, jó munkát fogunk tenni a kompromisszumok mentén. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék Ugyesz úrnak. Jó munkát végzett. És különösen köszönetet mondok azért, mert egyes módosítóinkat befogadott, amelyeket benyújtottunk. Van itt néhány pont, amivel kapcsolatosan amire, amikre szeretnék kitérni, különösen a koordinátor függetlenségét illetően. Valamennyi parlamenti képviselőhöz hasonlóan támogatom a koordinátor legmagasabb, legnagyobb mértékű függetlenségét, a résidőkiosztás legnagyobb átláthatóságát. Azt hiszem, hogy fontos egy olyan jogszabály beillesztése, amely az érdekkonfliktusokat elkerüli a koordinátorok, illetve más érdekelt felek között, a résidőkiosztás folyamatában. Ebben az értelemben nyújtottam be módosítókat. Ami a másodlagos piacot illeti, támogatom ezt, de olyan szabályokkal, amelyek garantálják az átláthatóságot és a világosságot. Azt hiszem, hogy nagyon fontos a másodlagos piac bevételének egy részét az infrastruktúra és a technológia megújítására fordítani. Csak így lehet garantálni a repülőterek kapacitásának növelését. Ezen bevételek egy alapba kerülhetnének, egy szabályozó hatóság, közlekedés szabályozó hatóság kezelni ezeket a 12-2009-es rendelet érdem, értelmében, ebben az értelemben is benyújtottam módosítókat. A hálózatba integrált repülőteret illetően röviden azt gondolom, hogy nem kell új repülőtér kategóriát létrehozni, ez nagyobb zűrzavart hozna létre a helyet, hogy megkönnyíteni a forgalmat. És térjünk rá talán a legellentmondásosabb kérdésre, a 80-20-as szabály, illetve a slot sorozatok kérdése. Azt hiszem, hogy itt felül kell vizsgálnunk a bizottság javaslatát egyes pontjaiban. Egyetértek a, a 85-15-ös szabályjal, nem kívánjuk megtartani a 80-20-as szabályt. Mi a 85-15-ös szabály mellett vagyunk, ugyanakkor ezt össze kellene kapcsolni a hosszabb sorozatokkal, amelyek konszekutívak egyben, és illetve ha ezt tennénk, ezeket összekapcsolnánk, akkor ez túlságosan penalizáló lenne nem csupán a jelenlegi slot tulajdonosok számára, hanem az új belépők számára is. A véleményem az, hogy az öt slot sorozatot kell megőriznünk, de be kell vezetnünk a konszekutivitást. Amikor túlságosan zsúfolt időszakok alakulnak ki egy repülőtéren, akkor a slot sorozatot meg lehetne hosszabbítani a lokál rulesok -ok révén, és ilyen módon a repülőterek kapacitásának kezelése hatékonyabbá válna, és jobban ki lehetne használni a résidőket. A 85-15-ös szabályt illetően a módosítókra tekintettel sok, mód, sok képviselő a 80-20-as küszöbértéket akarja megőrizni. Én viszont úgy vélem, hogy a bizottság javaslatával egy, együtt tudunk érteni, úgy, hogyha megőrizzük az 5 slot sorozatot, amely konszekutív jellegű lenne. Nincsen módosítás a rugalmasságot illetően, ugyanakkor hogyha szükség lenne rá, akkor meg lehetne hosszabbítani a slot sorozatokat. Véleményem szerint, és ezzel zárom is szavaimat, a tanácssal folytatott tárgyalások során úgy vélem hasznos lenne, hogyha kicsit bátrabb álláspontot foglalnánk el egy ambiciózusabb szöveg érdekében. Köszönöm. Lichtenberger, asszony a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ezt a témát úgy kell kezelnünk, hogy nagyon kevés, ne, ne veszítsük szem hogy nagyon kevés a lehetőségünk itt ebben a témában, és nagyon nagyon kicsi a befolyásunk. Szeretnék arra utalni, hogy vannak ugyanakkor olyan pontok, amelyekkel érdemes foglalkozni. Egyrészt azért, mert láttuk, hogy mennyire, hogy, hogy a jegyek integrációjának lehetőséget kell adni, és a résidők árverésével kapcsolatban nagyon fontos, hogy a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vegyék, hiszen véleményem szerint, hogyha a, ezt nem tesszük meg, akkor a repülés terén egyre több probléma fog felmerülni. Na most a jogi definícióval kapcsolatban nem akarok előadást tartani arról, hogy a résidő tulajdonképpen miféle immateriális jó, és hát nagyon fontos, hogy egy olyan definíciót találjunk, amely pontosan a közjó jellegét hangsúlyozza ennek a fogalomnak, és hogy a különböző pozitív kritériumokat is kapcsoljuk hozzá környezetvédelem és egyéb, egyéb témákra vonatkozólag. Elnök Tibáka úr. Köszönöm szépen. Szeretnék néhány dolgot megismételni a jelentéstevő által elmondottak közül. Nagyon nehéz feladata volt, de hadd mondjam el, hogy ez az egész vita, ez azért nemzetközi dimenzióval is rendelkezik azt hisz, nem gondol, ne gondoljuk azt, hogy ezek a problémák csak Európában merülnek föl. Az egész témát tovább bonyolítja az, hogy a nemzetközi dimenziókat is be kell ebbe foglalnunk. Ne felejtsük el ezt, kollégánk. Másik megjegyzésem az lenne, hogy a, az üzleti repülés területén felmerülhet az, hogy a bizottság valamit nem vesz figyelembe, hiszen a e, regionális és a nagyvárosok repülőterei is e, hatást gyakorolnak arra, hogy az üzleti tevékenység, az üzleti élet hogy folyik, és emiatt nagyon fontos, hogy hozzáférésük legyen a résidőkhöz, mégpedig megfelelő időben, annak érdekében, hogy ezeket a gazdasági, üzleti célú repüléseket is megfelelőképpen ki e, teljesíthessék. Thank you very much, Mr. Chairman. Bizottság, köszönöm elnök úr, üdvözlök mindenkit. Remélem, hogy ezt nem az Eurovíziós Dalfesztivál alapján fogják pontozni, különben én azt hiszem, hogy nulla pontot kapnék, és azt el szeretném kerülni. Köszönjük Uzsiász úrnak a jelentését, és az összes részletes módosítót, amit a résidőkkel kapcsolatban kaptunk. Egyetértek Udzsia úrral teljes mértékben, de a mi célunk az az, hogy a lehető legjobban ki lehessen használni a repülőtéri kapacitásokat. Ezért vagyunk ennyire pragmatikusak. Megpróbálunk megoldásokat találni arra, hogy jobban működjön a rendszer olyan módon, hogy a hatékonyság nőjön, anélkül, hogy a költségek növekednének az érintettek számára. Ez a mi megközelítésünk. Nagyon örülök annak, hogy a fő elemei a javaslatunknak úgy tűnik, hogy a trans szakbizottság megértésére találtak, legalábbis a legtöbb tag egyetért ezzel, ami a másodlagos kereskedést illeti, ami az átláthatóságot illeti, és a résidő koordinátorok megnövekedett függetlenségét. Még egyszer nem akarjuk radikálisan felülvizsgálni a rendszert, ami a résidő kiosztását, azaz a kapcsolatos árverezést illeti, ezt nem próbáljuk módosítani, de az biztos a módosítókból is, hogy vannak agályok több frakció részéről az általunk benyújtott javaslattal kapcsolatban, a 85-15%-kal kapcsolatban, valamint a résidő sorozatok hosszával kapcsolatban. Gyakran ezen kérdéseket együtt kezelik, de a gyakorlatban azt gondolom, hogy a megjegyzésekből is kiderül, hogy az egyik megoldás az, hogyha ezt a két kérdést külön kezeljük. Ami a sorozatok, hosszabb sorozatok kérdését illeti. Megint csak egyértelműen hallhattuk, hogy megnéztük, hogy hogyan lehet másként ezt megoldani. Például, hogyha hetes sorozatról beszélünk, a hatástanulmányok kimutatták számunkra, hogy ez nem feltétlen egyértelműen előnyös, vannak olyan ö, repülőterek, amelyek továbbra is szeretnének hosszabb résidő sorozatot, 15-20-as sorozatot bevezetni. Én most szeret, nem szeretnék itt bizottsági kompromisszumot bemutatni, de hogyha elméletileg kezeljük a kérdést, hogyha az ötös sorozatot szeretnénk általában megtartani szabályként, akkor egyetemen ahogy azt Firenzei Szaszoli urak is mondták, azt támogatnánk, hogy a repülőterek számára lehetőséget adjunk, és erre szükségük van, hogy helyi szabályokkal lehessen kibővíteni vagy meghosszabbítani ezen résidősorozatokat. Düsseldorf, Fáró, Párizs, Sárdegol, Róma, Zürich, azon repterek, ahol próbálnak gazdasági előnyökhöz jutni. A mi elemzésünkből az derült ki, hogyha a sorozatokat ezen említett kilenc reptérben meg lehet hosszabbítani, akkor körülbelül 5%-os előnyel jár ez, hogyha az egész EU-n keresztül hosszabb sorozatokat alkalmaznak. És így több tagállam számára lehetővé tennénk azt, hogy ugyanakkor általában véve mégiscsak a rövidebb sorozat szabályát alkalmazzák. Ennek ellenére, elnök úr, meggyőződésünk, hogy megpróbáljuk a 85-15%-os szigorúbb felhasználási szabályt alkalmazni a mostani 80-20-ashoz képest. Több fórumon egyértelműen azt hallottuk, hogy a 85-15-ös a nemzetközi gyakorlattal ellentétes, mert bizonyos országokban ezt nehezen lehetne véghez vinni. Nos, hadd próbáljak erre ellenérveket hangoztatni. Egyrészt, ami a 85-15-ös szabály alkalmazását illeti a mi túlzsúfolt európai reptereinket, hát itt semmilyen harmadik országot nem gátolnánk abban, hogy a saját reptereinken 80-20-as szabályt alkalmazzanak. Mi semmilyen más államra ezt nem fogjuk ráerőltetni, és ezért úgy gondoljuk, semmilyen inkompatibilitás itt nincsen. Nos, azt gondoljuk, hogy nálunk igen komoly túlzsúfoltsági problémák vannak, és a mi jogalkotóinknak az európai gyakorlat és az európai helyzetet kell figyelembe venniük. A légitársaságoknak megvannak a saját szabályaik, és az biztos, hogy a légitársaságok is bevallják azt, hogy nem mindenki ugyanúgy alkalmazza a nemzetközi szabályokat a világon. Tehát továbbra is megpróbáljuk őket és a többi érintettet meggyőzni arról, hogy a 85-15-ös szabály nem az ő érdekük ellenében történne. Mi úgy gondoljuk, hogy nincsen semmilyen plusz teher a légitársaságokra ezzel kapcsolatban. És hogyha megengednék, akkor a többi megjegyzéssel kapcsolatban is reagálnék. Ami a repülőtér hálózatokat illeti, úgy látjuk, hogy ez félreértést tárgyát képezi. Megnézzük a megjegyzéseket, és a tagállamokat a továbbiakban is támogatni fogjuk, és megpróbáljuk a, az adatokat, különösen pedig a szándékokra vonatkozó adatokat nyilvántartani, és az Egységes Európai Égbolt hálózat kezelőivel próbáljuk harmonizálni ezen adatokat. Ami pedig a résidő meghatározását és a tulajdonosi kérdést illeti, nem gondoljuk, hogy erre szükség lenne. Mi a résidőt egy felhasználási jogként határozzuk meg. Úgy kell megoldani a kérdést, hogy mindig egyértelmű legyen az, hogy a felhasználás mindig az EU szabályozó által meghatározott szabályok értelmében kell értelmezni, tehát hogy kinek a tulajdonáról van szó. Ami pedig a résidő kereskedelmét illeti, ez egy érdekes felvetés, de vannak nehézségek, és ezt a Transzakbizottságban is már elmondtuk az előző ülésen. Hiszen ezzel bátorítanánk a másodlagos értékesítést. Márpedig a repülőterek kibővítését az euró, a repülőtéri díjakból kellene finanszírozni, nem pedig a rési időkereskedelemből. Végül pedig úgy gondoljuk, hogy hatékony eszköz ez arra, hogy a légitársaságok valóban időben visszaadják a fel nem használt résidőt. Düsseldorfban van erre egy sikeres példa. Tehát nem feltétlenül van szükség egy EU szintű rendszerre, lehet az egy adott repülőtérre vonatkozóan is bevezethető. Fontos az, hogy semleges legyen az adott reptér, tehát nem szabad, hogy a légitársaságok így próbáljanak pénzt felhasználni, és hogy ez kihasson a légitársaságok általános cashflow-jára. Elnézést, elnök úr, hogy ilyen sokáig beszéltem, de részletben szerettem volna a 85-15-ös és a lésidősorozat kérdésére kitérni. Köszönöm a figyelmet. Elnök, köszönöm. Még mielőtt Ugyias úrnak és Bolden úrnak visszaadnám a szót, egy eh, levelet eh, kiadtak a légitársaságok, eh, amelyben arról beszélnek, hogy az EU kövesse a 85-15-ös szabályt, és hogyha igen, akkor erre ők valamilyen ellenlépéssel reagálnának. Ön tud erről valamit, mielőtt Ugyias úrnak megadnám a szót? Engem nem zavar, hogyha az amerikaiakkal harcolunk, de hát most hat különböző harcunk van éppen, úgyhogy lehet, hogy ez éppen elég is lesz nekünk. Boldvin úr. Kallas elnök helyettesnek küldtek egy eh, levelet, az Amerikai Légitársaságok Szövetségének eh, elnöke küldte el, és ez ilyen tartalmú volt, és ezért mondtam el azt, amit eh, elmondtam, ezért mondtam azt, hogy úgy gondolom, hogy ez a téma nem érinti a, a mi te, területünket, nem valószínű, hogy ugyanolyan területté válunk, mint ők. Nem kellene, hogy megtorlásról beszéljenek azért, és amit ők résidő szempontból döntenek, azt szabad akaratukból eldönthetik, de tulajdonképpen ők se követik azokat a szabályokat, amelyeket ők maguk állítottak föl. Hát én udvariasan azt mondanám, hogy készen vagyok velük vitatkozni ezekről, ez, erről a témáról, de azt hiszem, hogy azért a megtorlás az, az nem realisztikus ebben az összefüggésben. Elnök, köszönöm, úgy úrnak adom meg megint a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani valamennyi kollégának, akik felszólaltak, mert nagyra becsülöm mindenek előtt a felelősségteljes teljes megközelítést ezen dosszi alakítását illetően valamennyi frakció és valamennyi felszólaló részéről. Úgy szintén nagyra becsülöm azt a rugalmasságot, amelyről a bizottság tanúbizonyságot tett, noha szilárdságot tanúsított bizonyos pontokat, illetően mégis nyitottnak mutatkozott. Azt hiszem, hogy ezt tudomásul kellene vennünk, amikor a kompromisszumokat kidolgozzuk. Ez, ennek segítségével jól előre tudjuk majd vinni ezt a dossziét. Nos, mivel a kezdetben már nagyon hosszasan beszéltem, most nem térnék ki részletesen minden dologra, csak néhány dolog. Nem foglalkoztam néhány sajátos szemponttal, mint a business aviation kérdése. Ez egy olyan kérdés, amivel kapcsolatosan nyitott vagyok, hiszen ezen felek szintén a légiforgalom részei, tehát ezeket is be kell illeszteni a közlekedési rendszerbe. Az integrált jegyekhez hasonlóan a vasúti rendszerben ezzel a témával már más alkalommal foglalkoztunk, és azt hiszem, hogy azzal kapcsolatban is nagyon nagy szintű nyitottság alakult ki a különböző kollégák részéről. Van még itt néhány szempont, amelyeket tisztáznunk kell, mint például a kompabilitás kérdés a mi döntésünk, illetve az EU-n kívüli repülőterek döntéseit illetően azt hiszem, hogy ezen még el kell gondolkodnunk annak érdekében, hogy megfelelő következtetést tudjunk levonni, illetve ne egy olyan rendszert alakítsunk ki, amely csak önmagára tekint, magába zárt, hanem mindenképpen integrálnunk kell az európai rendszert más rendszerekbe. Ennek bizonyosan nem tudunk elfogadni sem zsarolást, sem fenyegetést akárki részéről. A jogalkotó szerepe ö, miatt kötelességünk, hogy méltósággal, felelősséggel ö, vigyük végig ezeket a küzdelmeket az európai polgárok érdekében, illetve az intézmények érdekében, amelyek ö, nevében képviseljük a polgárok érdekét. Ez nem hadüzenetet jelent részemről, természetesen kész vagyok a párbeszédre, ezen a nyomvonalon kívánok tovább haladni, és az elnyékjelentés tevők munkáját is így akarom beépíteni munkába, akik eddig nagyon gyümölcsözően járultak hozzá a tevékenységemhez. Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy november 6-án szavazunk erről a jelentésről, plenáris ülésre pedig majd a decemberi hónap során kerül, mert a csomag másik két részével együtt fogjuk kezelni, a repülőtéri csomag másik két részével együtt. Köszönöm Ugiász úrnak a munkát. A mai rendnek ezzel vége is, 5 órakor, 5 órára terveztük a koordinátorok ülését. Szeretném ugyanakkor emlékeztetni a képviselőket arra, hogy a holnapi ülésünk az A3G3-as teremben lesz, tehát nem ugyanebben, hanem az A3G3-asban, tehát senki ne felejtse el, hogy oda kell jönnie holnapra. Akkor ezzel berekeztem az ülést, és 5 órától koordinátori ülést tartunk.